Okay, so with this we can uh, move on. Akkor folytathatjuk most az IMCO szakbizottság ülésével. Először is el kell fogadnunk a napi rendet, hogyha senkinek nincs ehhez észrevétele, és úgy látom, hogy nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Az interneten követhető az ülésünk, van webstreaming, az IMCO newsletter hírlevél is rendelkezésre áll. Menjünk tovább. A jelenleg zajló intézményközi tárgyalásokról szeretnék röviden beszámolni, illetve köszönetet mondani a titkárságnak és a tanácsadóinknak, ugyanis ezekben a napokban nagyon-nagyon sok a feladatunk. Mindenkinek eh, szeretnék köszönetet mondani, aki ilyen kitűnő munkát végez. Az első jelentés, eh, amelyet most megvitatunk, eh, a Martin Lochegard jelentés tevője a hozzáférés követelményeikre vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék röviden beszámolni arról, hogy mi történt az első trilógusban. Many surprises, I guess uh, we had a good, uh, we had a good trial. Nagyon jó uh, trialógus uh, találkozót tartottunk le. Következő napokban még lesz három, ez a négy ülés közül az első volt, március 5-én uh, ez egy klasszikus első trialógus ülés volt, én ismertettem a parlament álláspontját és prioritásait, azután ezt a tanács is megtette. Tehát még nem zajlottak igazi tárgyalások, hanem de minden nagyon pozitív volt. Nem lesznek könnyűek azonban ezek a tárgyalások, erre senki nem számít de mi a parlament részéről szeretnénk, hogyha lenne előrelépés a dosszéval kapcsolatban. E, nyilván, hogy el tudunk érni valamit, talán nem sokat, de valamit biztosan, tehát biztosan lesznek eredmények az európai fogyatékossággal élő emberek érdekében. Szeretnék még valamit megemlíteni, ami szintén elhangzott az ülésen is. Először is a hatály eh, kérdése és az akadálymentesítéssel kapcsolatos eh, követelmények. Az építési környezet is nagyon fontos kérdés, itt a képviselőtársaim számára is azután eh, az terminálok, ahol a saját önkiszolgáló terminálok kérdése is felvetődött, azután az egyes számú függelék, a mikrovállalkozások kérdése, itt nekem van egy vörös vonalam, egy redline-om, a administratív teher kérdése, és végül a CE jelölés kérdése, és elég vitatott kérdés. Ezekkel mind felvetődtek, és talán tudják, hogy nagyon sok mindent kell megvitatni, ellenőrizni, de nem, tehát nem számítok könnyű tárgyalásokra. De reméljük, hogy legalábbis a felsorolt pontok némelyikével kapcsolatban azért a tanács részéről is pozitív lesz a hozzáállás. Azt is hallottam, a tanácskozáson, hogy azért a tanácsban vannak közös irányvonalak, és a bizottságnál is. Most az első lé, tapogatózó lépéseket tettük meg, és jön, nyugodtan gondolhatom, hogy lesznek eredmények. Április 12-én lesz a következő forduló a tanács termeiben. Nagyon köszönöm, Morten és miután látom, hogy Ita még nincs itt, először eh, meghallgatunk egy tájékoztatást a digitális eh, szolgáltatásokra irányuló szerződések eh, dossziéről, és Gebhardt asszonya az előadónk. Köszönöm, elnök asszony! Valóban ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett dosszié, és miután az 55. cikk alapján itt két szakbizottságnak kell együtt dolgozni, pedig nem mindig egyforma a véleményünk, hiszen mi ugye a fogyasztó védelmet képviseljük, a júri szakbizottság pedig inkább ugye a technikai kérdéseket, ezért nem mindig egyszerű együtt haladni. De azért mégis sikerült jelentős előrelépést tenni, és sikerülhet még a bulgár eh, soros elnökség eh, alatt eh, egy ideiglenes határozatot elfogadni. Hát ez így lenne, az nagyon szép lenne szinte minden témával kapcsolatban sikerült megegyezni, tehát jó, pozitív, észszerű kompromisszumokat kötni. Nyitott kérdés még, tulajdonképpen három pont, amelyek nem jelentéktelenek, de hát ugye mindig a végére maradnak az igazán nehéz kérdések. Az első, hogy mi legyen a beágyazott szoftverekkel. A tanácsnak továbbá is az a véleménye, hogy ez a tárgyiak szabályozási körébe tartozik, a digital content, a digitális tartalom, a szoftver, minden, ami a, ezzel összefügg. Ez miután a dosszié kapcsán az ilyen tárgyjavak esetében nincs olyan előre lépés, ami, mint ami kívánatos lenne, és ez nem fog lezárni a ciklus végéig, talán jó lenne, hogyha a digitális tartalmat jól tudnánk szabályozni, de a beágyazott szoftvert ezzel még nem szabályoznánk, akkor ez olyan diszkrepancia lenne, amit nem tudnánk elfogadni. Ezért mi, mint a parlament, természetesen kemények maradunk. A második ilyen terület a garancia idő vagy idő. Itt ezzel kapcsolatban a harmonizálás foka a kérdés. Mi azt mondtunk, hogy mi a teljes harmonizációra törekszünk. A tanács kitart a véleménye mellett, hogy minimális harmonizációt szeretne és egy sem hajlandó elmozdulni ezen állásponttól. Ez egy nehéz kérdés. A következő időszakban, hát majd meglátjuk, hogy eh, mi lesz a helyzet. A parlament természetesen köti, kötik a szakbizottságok eh, határozatai, és a teljes harmonizáció mellett eh, kitartunk. Bár igazából nem is értem a tanácsot. Különösen ezen a területen, nagy és Hollandián kívül nincs más szabályozás, és nincs más országban szabályozás, ezért nem arról van szó, hogy meg kellene változtatni valahogy tagállamnak a jogát, hanem most először lenne lehetőség arra, hogy európai jogot fogadjunk el először, és így tegyünk egy nagy lépést. Ezért számunkra igazából nem nagyon érthető, hogy a tanács miért küzd ilyen keményen, de hát talán még sikerül azért majd itt is jó megoldást találnunk. Az utolsó dolog, amit elértünk um, ezen a héten, az adatvédelmi kérdések. A parlamentben is ugye nagyon élénk viták voltak erről. A szakbizottságok azt mondták, hogy igen, kell egy szabályozás, biztosítani kell, hogy a konformitási kritériumok teljesülnek, hogyha az adott védelmi kritériumokat nem teljesítik, akkor ez igenis egy hiányosságnak tekintendő. A tanács elzárkozott ez, e, ettől, de most már van némi közeledés két cikk kapcsán, illetve egy preambulum bekezdésben, és a preambulum bekezdése jelenlegi formában elfogadható, ezért én azt is javaslom, hogy fogadjuk el eh, annak érdekében, hogy a további területeken tovább tudjunk lépni. Egyelőre ennyit köszönöm. Köszönöm szépen. A következő dosszié az arányossági teszt eh, kérdése. Andreas Schwab az előadónk. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap lezajlott a bulgár elnökséggel a harmadik trialógus forduló, és eh, politikai eh, megegyezés született. Most szeretnék a titkárság munkatársának is ezért köszönetet mondani, akik kitűnően dolgoztak eh, Röviden összefoglalnám a kollégáknak, hogy mi az, amit sikerült elérnünk. Most kivételesen meg tudom erősíteni azt, amit Gephardt kolléganőm mondott. Én sem mindig értettem, hogy a tanács mit akar, de ez mégis nem fontos, hogyha a végén sikerül megegyeznünk egy jó kompromisszumban. Itt most először is az a helyzet, hogy a tagállamok, ahogyan ezt a jelentésükben is, az elfogadott jelentésükben mondtuk, a szakmák szabályozása mellett a szolgáltatás nyújtának a szabadsága kapcsán is kell, hogy továbbra is hatáskörre rendelkezzenek az ilyen szakmák szabályozásánál. Ez az egyes cikkben így benne van. Sikerült abban is megegyezni a tagállamokkal, hogy az egészségügyi szakmák kapcsán a vonatkozó részek nem a preambulban lesznek, hanem a rendelkező részben. És integráltuk azt, hogy egy különleges kezelőbánást kell biztosítani az egészségügyi szakmáknak. A szolgáltatás nyújtás szabadsága, és az EU szerződés 168. cikkét mindig akkor figyelembe kell eh, venni, amikor szabályozunk valamit az egészségügyi szakmák kapcsán. Itt elég sokat sikerült elérni, mert a tanács először nagyon elutasította a mi álláspontunkat, azt, hogy egyáltalán beszéljünk az egészségügyről, egészségügyi szakmákról. Harmadsorban sikerült a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás területén is eh, megegyezni ami egy arányosan szabályozza azt, hogy mi megengedett ezen a területen. Egy másik ponttal pontot át kellett tennünk a preambulumba. Egyébként mi is persze kompromisszumkészek voltunk. De a helyzet az, hogy az arányosság egyrészt már ma is érvényes, de nem minden tagállam eh, tartja be ezt az elvet, ezt az irányelvben is kiemeljük, hogy a eh, szakmák szabályozásánál a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás kapcsán csak eh, arányos követelményeket lehet meghatározni. Ez egy, egy nagyon pozitív eredmény. A következő terület, itt a tagállamok készen álltak arra, hogy a nyilvánosság részvételével kapcsolatban fogadják a mi álláspontunkat, azután az új szakmai szabályozással kapcsolatban lehetővé vált szintén az, hogy megegyezünk, és a parlament álláspontját meg tudjuk védeni. Amit nem sikerült elérni, hogy az átültetési határidő egy év legyen, itt a tagállamok ragaszkodtak a két évhez, és ezt végül is el is fogadtuk. A feltételek listája a hatodik cikk negyedik bekezdésében a tanács szövege alapján elfogadása került. Itt két különböző listát irányoztak elő, nem tudjuk, hogy ez miért jobb, de hát a tanácsnak ez nagyon fontos volt, és ezért mi ezt végül is elfogadtuk. A preambulumban is szabályoztunk több dolgot, a Quality of Drafts Work kapcsán a tanács ezt nem volt hajlandó a alkalmazási körbe fölvenni, de végül is mi a több fogyasztóvédelmi szempontot tudtunk érvényesíteni. Szerintem mindenki elégedett lehet az eredménnyel, és a tanács végül is elfogadta ezt a politikai megegyezést, így tovább léphetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andreas. És akkor folytatnánk a Dita akinek meg is adna szót az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex. Köszönöm, mivel ez az utolsó jelentésem, ugye kettő trialógusunk volt már eh, február 28-án, illetve tegnap. Az eszmecsere február 28-án nagyon eh, mm, eredményes volt, bizonyos intézkedéseket még nem sikerült le zárni, nem, már előrelépéseket láthatunk annak a területén, hogy milyen szolgáltatásokat vegyünk ebbe bele, és a harmonizációs szintje <clears throat> még mindig nyitott kérdés, ami pedig a az alapvető intézkedéseket illeti, itt láthatunk előrelépéseket, már tudjuk, hogy milyen kötelezettségeket szeretnénk bevenni a um, jelentőrendszerekbe, a um, sürgősségi szervezetbe, illetve tudjuk, hogy milyen interoperabilitási intézkedéseket szeretnénk látni. A tegnapi háromoldali egyeztetés pedig az egyetemes szolgáltatás nyújtási kötelezettségre vonatkozott, és azt tűzte ki télul, célul, de ez nem sikerült, hogy minden egyes fogyatékkal érő számára hozzáférést biztosítsunk a mm, szolgáltatásokhoz még a következő politikai eszmecserére felkészülés, felkészülési munka szükséges. A bizottság elkötelezte magát arra, hogy kompromisszumot fog keresni annak érdekében, hogy az Európai Unión belüli hívásdíjakkal fog foglalkozni. Mivel még nincs meg ez, a, mivel ennek a munkának még nem értünk a végére, a bizottságunk, illetve a parlament maga mindenféle végső egyezményben részt fog venni. Kedves elnökasszony, a cél az, hogy ezt az anyagot <clears throat> még a bolgár elnökség alatt lezárjuk, és nagyon remélem, hogy ez sikerülni is fog. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Dita. Ezzel pedig le is zárhatjuk a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról és eseményekről való jelentést, és folytatnánk is a szóbeli választ igénylő kérdéssel, amely az egységes töltőkre vonatkozik, méghozzá a rádióberendezésekről szóló irányelv mentén. Az IMCO mindig is érdeklődött az EU-s jogszabályoknak a végrehajtása iránt, nyilván tudják. Itt a rádióberendezésekről szóló irányelvre is gondolok, főleg az egységes töltőkre vonatkozóan, ugyanis ez a mai eszmecserénknek a témája. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a rádióberendezésekről szóló irányelv a bizottságnak lehetőséget ad arra, hogy delegált jogi aktusokat fogadjon el a az egységes töltők szempontjából. Ez pedig egy fontos pont volt a parlament számára. A bizottság, az Európai Bizottság nem nem ö, tett előrelépést, így az IMCO koordinátor arra gondolt, hogy talán szóbeli választ igénylő kérdést kellene benyújtanunk. Át is adnám a bizottság, hogy a bizottság majd felszólalhasson a mi szakbizottságunkban, úgyhogy az Európai Bizottságnak meg is adnám a szót, egészen pontosan a DG Grow képviselőjének, van Viszuta asszonynak. Öné a szó. Nagyon köszönöm, és napot kívánok mindenkinek. Szeretném elmondani, hogy ez az anyag hogyan is áll jelenleg. Talán tudják, hogy az Európai Bizottság egy önkéntes alapú hozzáállást támogat, ugyanis azt gondolja, hogy ez lenne a lehető legjobb megoldás annak érdekében, hogy a szakpolitikai célunkat, a céljainkat a piacon elérjük, úgy, hogy közben a technikai, technológiai fejlődést mm, nem károsítjuk. Az előző egyetetési megállapodásnak is ez volt a témája. Nagy erőfeszítést erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az ipar, a különböző érdekelt felek egyetértsenek velünk, és nagyon sok eszmecserét is folytatunk az elmúlt üléseken. Ami ami a mm, létezési megállapodást illeti, egy új egyetértési megállapodást szeretnénk aláírni, és azt gondoljuk, hogy most már szabályozási hozzáállásra van szükség. Mindeközben pedig cselekvéseket teszünk annak érdekében, hogy az egységes töltőknek a piaca jól működjön, és megfeleljen a megfelelő biztonsági szabályoknak, amely a, amelyet irányelvbe foglaltunk a felügyeleti bizottságok szervezetekkel fel is vettük a kapcsolatot, kértük, hogy mérjék fel a helyzetet, és tegyenek meg mindenféle végrehajtási intézkedést, amely szükséges. Ez a helyzet jelenleg, nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és akkor ami a néppártot illeti, Szabin Verhelyen képviseli a néppártot. Äh, már beszéltünk arról, hogy ami az átültetést illeti, már megszületett a bizottság részéről a szabályozási javaslat. Egy kérdés, ami újra-újra felmerül, és amit mindig hiányolnak, az az, hogy még mindig nem sikerült egy egységes tölt kettőről megegyezni, csak bizonyos részekre született meg szabályozás. Milyen konkrét technikai paraméterekre lenne szükség ahhoz, hogy minden vállalatnak ugyanolyan esélye legyen? A kérdésem az, a bizottság mit kíván tenni a jövőben, itt az egységes töltőkvel kapcsolatban, hogy végre sikerüljön egy kicsit előre lépni. Thank you very much. And Nagyon köszönöm az SND-t pedig Gebhardt a szünképviselő. Köszönöm, elnök asszony. Amikor négy évvel ezelőtt lezárult a munka a jogalkotással, már akkor is hiányoltuk azt, hogy az Európai Bizottság azt várta el, hogy az ipar, a vállalatok saját magukra nézve fogadnak el kötelezettségvállalásokat, ez így nem fog menni, ezt ki kell kényszeríteni. De az Európai Bizottság még mindig a saját kötelezettségvállalása, az önkéntességre hagyatkozik, pedig nem lesz akkor semmi eredmény, ezt tudjuk. Mindig csak halogatni, halogatni valamit, ez, ez nem elfogadható. És azt kell, hogy mondjam, Hallottam, hogy ez e, doszi előkészülete során az Európai Bizottság azt állítja, hogy hát itt e, csak a mobiltelefonok töltőiről van szó, más eszközökéről nem, mert egy preambulum bekezdésben konkrétan a mobiltelefonokat említik meg. E, az, e, és e, nem a szerepel, nem kizárólag erről van szó. Ugye amikor ez megszertett, akkor még nem volt ennyi tablet, nem volt ennyi táblagép, de mi tudatosan azt mondtuk, hogy hát különös tekintettel a mobiltelefonokra, mi tudtuk, hogy tovább fog fejlődni a technológia, és ezért úgy akartunk fogalmazni, hogyha az új technológia kapcsán, akkor az egységes tölt kettő legyen, és ne százféle különböző. Itt fenntarthatóságról van szó, környezetvédelemről, takarékoskodni kell ezekkel a ritka földfémekkel, amelyek különösen ezen a területen rendkívül fontosak. És mégis nem történik semmi, nincs cselekvés. Ezt nem hagyhatjuk és az emberek elvárják, hogy itt történjen valami. Ezt mindig elfélretesszük. Minden alkalommal, ugye, amikor egy új eszközt vásárolunk, kell hozzá vásárolni egy új töltőt, és a régit kidobjuk, egy fiókjaink tele vannak régi töltőkkel, amelyek még működnének, de amelyeket nem használunk. Ez elfogadhatatlan. És gondoskodnunk kell arról, hogy ez megváltozzon. És kedves bizottság, ez nem elég, hogyha azt mondjuk, hogy hát majd a vállalatok saját magukra nézve fognak kötelezettségvállalást elfogadni, ez soha nem működik. És nem mondják azt, hogy ez nem lehetséges. Az ipar saját döntését akadályozzuk. Amikor bevezettük a katalizátort például az autók számára, akkor sem kérdeztük meg, hogy ez e az egyetlen lehetőség. Azt mondtuk, hogy valamit tenni kell és azt mondtuk, hogy a katalizátor az, amire szükség van. Voltak más technológiák, azokat is, azok is lehetett volna kezdeni, hogy miért, ami, miért működik a katalizátor az autóval kapcsolatban, és akkor miért nem lehet ugyanezt a e, telefon, az internet hozzáférés kapcsán megcsinálni e, egységes töltőkkel. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak, és kérem a bizottságot arra, hogy egy kicsit komolyabban teljesítse a feladatait. Én nagyon köszönöm az LKR részéről szeretnék valamit kérdezni a bizottságtól, mégpedig azt, hogy az Európai Bizottság mit gondol a a vezeték nélküli töltés ugyanis fog kihatni az egységes töltőkről szóló szabályozásra. Tehát ez az új fejleményekkel kapcsolatos ez a kérdés. Az alda részéről pedig Nita Karanzova. Köszönöm, elnök asszony. El kell mondanom, hogy egyetértek. Én is reméltem, hogy részletesebb információkat fogunk kapni az Európai Bizottságtól. Támogatom a végrehajtáson alapuló jogi aktusokat és az önkéntes hozzáállást, ugyanis az az önkéntes, hozzá, az önkéntes szerepellése szemben, ugyanis ez az önkéntesség ez úgy tűnt, hogy nem működik. A mm, parlament szeretné, hogyha kevesebb töltőt használnánk, hogy egységesek lennének a töltők, és szeretnénk, hogy egy dinamikus megoldás születne, amely figyelembe veszi az innovációt is a piacon. Szerintem alapvetően jó ötlet, hogyha kettőfajta ö, ha kettőfajta lehetőségünk van a vezetés, vezeték nélkül, illetve a vezetékes töltés, és jó, hogyha maga a kábel már egységes, ugyanis így a fogyasztó kevesebb hulladékot termelhet, és nagyobb választási lehetőségei is lesznek. Maguk a vállalkozás, vállalatok pedig például plusz opciókat adhatnak a töltőkhöz, lehet például gyors töltés. Köszönöm, mondja az előtt de nincs itt, ha senki nem képviseli az ő frakcióját, és senki nem szeretne felszólalni, akkor visszaadnám a szót a bizottságnak. Köszönöm. <clears throat> Ahogyan már előbb is jeleztem, a rendelten alapuló hozzáállást megvizsgáljuk, és felmérjük, hogy milyen opciók állnak a rendelkezésünkre, mert a hatáskört illetően is. A hatá- az okostelefonokra térjünk ki, vagy esetleg mindenféle eszközre, hogyha miért is ragaszkodtunk annyira az önkéntes hozzáálláshoz? Azért, mert azt, gondoljuk, azt gondoltuk, hogy ezzel lehet a legjobb eredményt elérni. 2014-ben a tanulmány azt gond, alapján azt gondoltuk, hogy 2017-re ez már mindenki számára kötelező lesz, és mi azt az opciót választottuk, amely már akkor is maradi volt, ugyanis a piac közben tovább fejlődött, energiahatékonyabb ö, megoldásokat kezdett el választani, és ahogyan Kánzova asszony is mondta, itt a szabályozáson alapuló hozzáállást választjuk, és így biztosnak kell lennünk abban, hogy ez eléggé dinamikus és ö, nyitott kellőképpen az innovációk felé. Meg fogjuk vizsgálni a különböző opciókat, és meg fogjuk nézni, hogy milyen technikai megoldások állnak a rendelkezésünkre, egy technikai megoldásra van-e szükség, milyen legyen a hatáskör, minden töltőre térjünk ki, vagy csak az okostelefonok töltőire. Mi azt gondoltuk, hogy a következő mm, rádió berendezésekről szóló irányelvről szóló munkacsoportnak az április 15-i ülésén már ezzel fogunk foglalkozni. Ami a vezeték nélküli töltőket illeti, valóban szóval az innovációval kapcsolatos kérdés. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a szabályozáson alapuló hozzáállás az innovációt támogatja, és hatékonyabb, jobban működő eszközökre, eszközökre nyitott. Fontos, hogy standardizáljuk ezeket, a, ezeket az eszközöket. Hogyha a rendeletekre gondolunk, akkor fontos, hogy innováció, innováció felé legyünk nyitottak, és ne ártsunk semmiképpen sem a technológiai fejlődésnek. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a magyarázatokat. A szavazás során meg fogjuk nézni, hogy elfogadjuk-e a szobeli válaszigénylő igénylő kérdést, vagy sem. Minden esetre köszönöm az Európai Bizottságnak. Most kicsit korán van még, úgyhogy felfüggesztem az ülést egészen 11 óráig, amikor is majd a szavazásokra sor fog kerülni. Még egyszer köszönöm a bizottságnak, és 11-kor folytatjuk. Okay, um, welcome back um, everybody in our meeting. I... Folytatjuk tehát az ülésünket. Látom, hogy jó sokan vagyunk most már. Akkor kezdjük is a szavazásokat. De még mielőtt elkezdenénk magát a szavazást, ez a kérdés érkezett felém, hogy hogy, szavazá, vagy tesztszavazást tartsunk, ezt a szót kerestem, mondja az elnök, a tesztszavazás szót. Az lenne tehát a kérdésem, hogy Gent polgármestere leszek-e, vagy sem, és akkor megnyitom a szavazást. And one more... Még egy valakinek kell szavaznia. Jó. Lezárom a szavazást. Igen. Igen, ez leszek Kent polgármesterem. Tehát, még mielőtt elkezdenénk szavazni, el kell mondanom, hogy mind a kettő, a rendeltős és az irányelv is nagyon kapcsolódik egymáshoz, éppen ezért mind a kettőről fogunk szavazni együtt, hogyha nevezhetjük ezt így. Először blokk szavazás lesz, méghozzá a rendeletről, de nyilván ennek hatása van az irányelvre is. Éppen ezért az első szavazásnak az eredménye alapján rögtön a mindkét jelentésnek a végéről fogunk szavazni. Először is, tehát a rendelettel kezdünk. Először is blokk szavazás a bizottság javaslatának visszavonásáról, tehát az irányelvnek, illetve a rendeletnek a visszavonásáról akkor meg is nyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 13 ellene, és 2 tartózkodás. Vagyis ez azt jelenti, hogy a végszavazással folytatjuk, mindkét jelentésnek a végszavazásával folytatjuk, és meg is nyitom a szavazást. Two more. Még kettő szavazóra várunk. people? Tehát még ketten? Nem, most már jó. Akkor lezárom a szavazást. A végszavazás 14 mellette, 21 ellene, és egy tartózkodás. Tehát akkor a szó, ugyanis ő elkezd elmagyarázni nekem, hogy mit magyarázzak el, de inkább átadnám neki a szót tehát visszautasították a bizottságnak a javaslatát, visszautasították a bizottságnak a javaslatát, de nem fogadták el azt a jelentést, amely a plenár, amit a plenárison kellett volna ö, szavazni, és a plenárison így nem ö, fognak tudni szavazni, vagyis most nincs jelentés, ez azt jelenti, tehát lehet ke- kezdeni előről a munkát, vagy nem csinálni semmit, ez a kettő opció áll előtt. Köszönöm, Panasz, és akkor át is adnám a szót a jelentéstevőknek, Marten kollégának először is. Köszönöm, elnök asszony. Valaki azt mondta reggel nekem, hogy tavaly ünnepeltük a belső piac 25. születésnapját. Ezt szerintem érdemes megünnepelni, és azt reméltem, hogy mi itt szintén ünnepelni fogunk, de úgy néz ki, hogy nem. Nem lesz imkó jelentés erről a témáról. Nem vagyok meglepve. Mm, látható volt, hogy ez így lesz, viszont én, mint jelentéstevő, nyilvánvalóan sajnálom ezt ugyanis lehetőségünk volt a belső piacnak a javítására, viszont ezzel a lehetőséggel nem éltünk. Érdemes ezen elgondolkodni a következő hónapokban, illetve a következő választások fényében, amelyek ugye majd jövő nyáron fognak megrendezésre kerülni. Sajnálatos ez szerintem. Minden esetre köszönöm Annelin, köszönöm a csapatnak, nagyon jó volt a munka. Látható, hogy hogyha a jelentés nem is jó, mennyire javíthatjuk azt, hogyha együtt dolgozunk. Sajnos úgy látom, hogy kevesen olvasták el a jelentést. A jelentés a bizottságnak a javaslatához képest teljesen más volt. Kevesen olvasták el, de nem baj. Köszönöm, köszönöm Anna Mariának és Rozátinak is, köszönöm az elkötelezett munkát. Szerintem nagyon pozitív volt az önök hozzájárulása a végeredményhez harcoltak a belső piacért, és természetesen ezt láttuk is, mindenki láthatta. Sajnálatos módon az eredmény ez nem az lett, mint amit mi szerettünk volna. Köszönöm szépen a titkárságtól, köszönöm a saját csapatomnak is. Fantasztikus volt a munka, és nagyon remélem, hogy nyáron majd más fényben, valamikor más fényben fogjuk ezt a témát látni. Remélem, hogy mondjuk a következő mandátum alatt akár másfényben látjuk majd a dolgokat. Köszönöm, Martin, és akkor én, mint a rendeletért felelős előadó, szeretném először is megköszönni természetesen Morten Lokegárnak, mint társ előadónak a munkáját, hatalmas öröm volt együtt dolgozni. Nem, egy, nem egyedül csináltuk a munkát, nem egyedül végeztük a munkát, nagyon sokan segítettek minket, Sophie Claire, Susanna a titkárságtól, Anel Thierry, nagyon sok nevet sorolhatnék még. Mindenkinek köszönöm a munkát. Sajnálom, hogy nem jelentette ez előrelépést, és nem sikerült a belső piacon előrelépni. Minden esetre köszönöm az árnyék előadóknak, egészen pontosan Anna Mariának persze, és Rosetti úrnak is. Nagyon köszönöm a jó közös munkát. El kell mondanom, hogy amikor ennek a szakbizottságnak az elnöke lettem, akkor azt gondoltam, hogy mindannyian együtt dolgozunk, mindannyian együtt védjük a belső piacot, és meg ragadunk minden egyes lehetőséget, amelyre a belső piacot előre tudjuk mozdítani, ugyanis tudjuk, hogy ez mennyire fontos az állampolgáraink számára. Szerintem ez az egyik legnagyobb dolog, ahol is meg tudjuk mutatni az állampolgároknak, hogy mi is Európa hozzáadott értéke. Őszintén el vagyok keseredve hogy vannak olyan frakciók, vannak olyan képviselők, akikről azt gondoltam, hogy Európa pártiak, és szeretnék megmutatni Európa hozzáadott értékét az állampolgáraiknak, nem ragadták meg ezt a lehetőséget, és nem mutatták meg Európa hozzáadott értékét az állampolgároknak. Aki hit ebben, annak köszönöm, és szeretném is lezárni ezt az anyagot, viszont mielőtt folytatnánk, szeretném megadni a szót. Vizsnyi Roziernek először is. Köszönöm, Anlin. 15 hónap telt el a bizottság szolgáltatási csomagjavaslata óta, megnéztük, hogy milyen javaslatok voltak ebben a csomagban, milyen változtatások, milyen jelentős változtatások, például az arányossági tesztre gondolok, de ebben a csomagban a javaslatok, amelyeket most elvetettünk, el kell, hogy mondjam, ezek nem voltak megfelelőek. Miért? Azért, mert a javaslatok magukban foglalnak egy régi ötletet, amelyet már többször is tettek ide a parlament asztalára, és amely majdnem teljesen lerombolta a szolgáltatási szektort. Mi volt ez az alapelv? Ez a származási országnak az alapelve. Éppen ezért utasítottuk vissza ezeket a javaslatokat, és ennek én nagyon örülök. Hallhattuk, hogy nem volt ez a forrásország dolog a, benne a javaslatban, de, de mégiscsak benne van a származási ország, amely kiadja a kártyát, és a célország, az országnak nagyon kevés lehetősége volt, nem tudott a származási ország által ö, történő kiadásra szemben fellépni. Nem azért ö, nem támogatjuk ezt az ötletet, mert bennem szerepel az elektronikus szó, nem, nem, az elektronikus szó ö, um, az, hogy az, azért, hogy ezt elvesz, beletesszük a szövegbe, attól ez még nem lesz modern az Európai Unióban a, mm, az embereket nem lehet versenyeztetni egymással, megint csak megbuktunk, és nagyon remélem, hogy a bizottság hallja majd az üzenetet, meghallja az üzenetet, és látja, hogy nem ezen az úton kell elindulni az európai kohézió és a piaci kohézió felé. Az IMCO szakbizottság egyértelműen elutasította ezt a javaslatot. Négy véleményt hallhatunk, ezt négyszer vetettük el. Reméljük, hogy majd a szolidaritás irányába és a szociális fejlődés irányába fogunk elindulni, és nem pedig a mindenki-mindenki versenyez elvét fogjuk követni. Köszönöm, mondja az elnök. Nem fogjuk az eszmecserét, a vitát újra megnyitni, úgyhogy ha valaki szeretne a szavazással kapcsolatban felszólalni, ezt nagyon szívesen vesszük, viszont ne, lép, ne menjünk bele a részletekbe. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a szót. Én voltam az egyik árnyék előadó. Ja, az egyik jelentésnek. Kedves elnök asszony, szeretném elmondani, hogy ön történelmet írt, de rosszul, ugyanis azt hallhattuk, hogy az Európa pártiak és a nem Európa pártiak között van itt harc, vagyis a belső piacpártiak és a nem belső piacpártiak között, mert pedig nem ez volt itt a kérdés. Nem ez volt a kérdés ebben a, ezen a szavazás során, ugyanis mindannyian Európa pártiak vagyunk. Viszont az ITRE, az EKAN és a többi szakbizottság, tehát összesen négy szakbizottság azt gondolta, hogy nincsenek hozzáadott értéke, és éppen ezért szerintem jó, hogy visszautasítottuk ezt a javaslatot, és várjuk, hogy kellő időben majd egy új javaslatot tegyenek az asztalunkra. Reméljük, hogy a következő javaslat az már megfelelő lesz, ugyanis ez a jelenlegi, ez nem segítette volna a KKV-k országokban való megtelepelését. A bizottságnak szeretnék köszönetet mondani, ugyanis végig próbálta jobb javaslatát tenni az eredeti javaslatát, viszont ez mégsem segített nekünk. Az Európai Unió sok jogszabályozást, sok jogszabályt hozott már létre. Amikor ezek életbe léptek, akkor egyáltalán nem voltak fontosak, csak ne, nehezebbé tették az emberek életét, ugyanis Európa ideológiáját ezekbe a javaslatokba vagy jogszabályokba nem építették be. Örülök annak, hogy ezt a javaslatot elvetettük. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor meg is adnám a szót Anna Mariának. Köszönöm, Annelin tiszteletben tartom a kollégáim szavazatát. Nem, nem is kellene itt történelemről beszélni, beszéljünk inkább a jövőről. Nincs B-terv, ez az Európai Parlamentnek a bukása, nem tudjuk így a bizottságnak a javaslatát javítani, nem tudjuk Európa szolgálatába állítani ezt a javaslatot. Nem javasoltunk semmi jobbat, semmi mást. Nem mentünk bele a háromoldalú egyeztetésekbe, és nem lesz így olyan egyezmény, amely jó lehet az állampolgáraink számára. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság nem tud új ö, szöveget javasolni, ugyanis számunkra itt a demokratikus folyamaton belül ebben a mandátumban már nincs eh, időnk arra, hogy erről véleményt formáljunk. Tehát az európai gazdaság 70%-et jelenti a szolgáltatási szektor, és mi most megbuktunk. Azt az üzenetet küldtük az európai KKV-knak, hogy a szolgáltatási irányelvet nem akarjuk végrehajtani. Nagyon keveset javasoltunk, így nem tudunk jobb alternatívát javasolni, mert nincs rá időnk ebben a mandátumban. Nagyon ö, keveset tehetünk volna, de most már semmit nem tehetünk, nem tudjuk javítani a szolgáltatás, szolgáltatókat, a KKV-kat, nem tudjuk mostantól a mandátumunk végéig segíteni őket abban, hogy határokon átnyúlóan terjeszkedjenek. Ez az üzenete ennek a, szavazata, ennek a szavazatnak. Ez azt jelenti, hogy Európa keleti és Európa nyugati része nem bíznak egymásban. Ugyanis a származási ország a szerződés értelmében, ugye a szabad mozgások értelmében értelmezendő. Van, aki a származási országot származási országnak öm, értelmezi. Én a mozgásszabadságát támogatom, és büszke vagyok az eddig ebben a szellemben végzett harcra. Köszönöm, Rozáti úr. Én is csalódott vagyok a szavazás eredménye miatt. Nem akartam felszorolni, ugyanis tiszteletben tartom a szavazást, de mégiscsak azért szólok fel, mert ugyanazt a hamis elvet, érvet mondják újra és újra. Sokat tettünk az eredeti javaslat javításának érdekében sokat tettünk azért, hogy más frakciók, más kollégák munkáját is javítsuk, és jó kompromisszumot értünk el. A szervezési ország alapelv nincs benne már az új szövegben. Nagyon fontos hozzáadott érték szerepel a javaslatban, viszont sajnálatos módon bizonyos frakció, frakciók úgy döntöttek, hogy nem működnek együtt, és ez az együttműködésnek ez a visszautasítása jelentette a szavazás eredményét, ugyanis úgy döntöttek páran, hogy nem működnek velünk együtt, és nem akarják javítani a szöveget. Ez pedig igen, igen szomorú. A szakbizottság a belső piac fejlesztéséért felelős. Ez az ítélet viszont azt jelenti, hogy olyan döntést hoztunk, amely arról tesz bizonyságot, hogy protekcionisták vagyunk, hogy nemzet, vagy nacionalista félelmek győztek. Na de nekünk európai felelősségünk van. És hogyha mindig minden egyes szavazatnál nemzeti nacionalista elveket követünk, és akkor itt még egyszer elmondanám, hogy félelmek miatt, akkor a szavazóköreinkben sajnálatos módon nem a jó e, irányba megyünk, ugyanis a szolgáltatási belső piac nem jól működik, és ez egy hatalmas lehetőség lett volna annak javítására, viszont nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Egnu úr, RDD. Köszönöm. Én ö, örülök annak, ami történt. Jó, hogy az, em, jó, hogy az emberek választott képviselői kiállnak az emberekért. A 2009-2014-es mandátumban az Agriban volt egy hasonló nagy szavazásunk, amikor is visszautasított kaptunk egy hasonló javaslatot, de ö, nem tudtuk ezt teljesen kidobni. 800 módosítónk volt, és természetesen teljesen szétcsúszott az egész javaslat, és a kapreformjára nem került sort. Tehát gratulálok a képviselőknek, jövőre lehet menni a szavazó körükbe, és lehet mondani azt, hogy tessék, kiálltunk a bizottság mellett, és még kevesebb remény van Európa számára. Köszönöm. Most már minden frakción végigmentünk, úgyhogy következik Jan úr. Om het woord willen vragen, maar als iedereen het doet, dan eh, miután mindenki hozzászólt, hát én sem maradhatok ki ebből. A nem ugyanazok miatt alakult ki a véleményem, mint a többieknek. Az Európai Unió a szociális dömping ellen fel kell, hogy lépjen, hiszen itt a szolgáltatásokkal nyújtásával van, élnek vissza számosan. Ugye valamennyien szociálisabb Európát akarunk, egy olyan belső piacot, amelyet szociális okok miatt időnként korlátozni kell, de nem mondhatjuk azt, hogy aki az Európai Uniót támogatja, együttműködést támogatja a szolgáltatások területén, azért az, ezeket a javaslatokat is el kell, hogy fogadja. Itt ez a két javaslatnak az a célja, hogy fellépjen a szociális dömping ellen, de más megközelítésre van szükség, hogyha tényleg szociális Európát akarunk. Um, Köszönöm, ezzel akkor le is zárjuk ezt a pontot. Még szavaznunk kell a szóbeli választ igénylő kérdésről, amelyet az Európai, Bizottságnak, Európai Bizottsághoz intéznünk az egységes töltökről. Ha egyetértenek, akkor a szóbeli választ igénylő kérdésről szavaznánk most. Meg is nyitom a szavazást. close. Lezárom. Okay, I close the Rendben, lezárom a szavazást. Akkor tehát elküldjük ezt a szóbeli választ igénylő kérdést a bizottságnak. És akkor ezzel vége is van a szavazó szavazásoknak és folytatjuk a következő napi rendi pontunkkal, vagyis egy vagyis a vas vonaton utazók jogaival. De úr, öné a szó. Egy pillanat. Kérem, hogy mindenki, aki szeretne elmenni, az ezt csendben tegye. Okay, now that uh, we are back uh, in full force, Mr. de Jong, I would like to give you the floor um, as the rapporteur, please. Akkor tehát folytatjuk, de Jong úr, át is adnám a szót. Köszönöm, elnök asszony. Itt a szavazás turbulenciája után vissza kell térnünk a rendes ügymenethez. Itt egyrészt a belső piacsal, másrészt a fogyasztóvédelemmel foglalkozik a szakbizottságunk. Az én jelentésemben a vasúti utazókkal foglalkoztam. A TRAN az illetékes szakbizottság, és az IMCO-nak itt másodlagos szerepe van. A TRAN-ban készülő jelentésben nem foglalkoznak viszont eléggé a fogyasztóvédelmi szempontokkal, és azért a bizottság is szerintem azt akarja, hogy mi eh, készítsünk erről véleményt. A eh, bizottság eh, szeretne nagyobb védelmet biztosítani az vonaton utazóknak, és mindenképpen ezeket a szempontokat vizsgáltam. A jelentés más pontokon is megpróbálja világosabbá tenni és javítani azt, hogy um, ugye milyen problémákkal szembesülhetnek a um, vasúton utazók, és hogy ezeket akkor hogyan lehetne megoldani. Mert a bizottság javaslatában sok minden zavaros, zavarokat okozhat. A, um, egy záradékra tett javaslatot a bizottság, de sok frakció problémát lát abban, hogy itt egy jogi bizonytalanság keletkezik az utasok számára, hogyha túl nagy hatást kört kap ezen záradék szerint a vasúttársaság. A bizottság szerint nem lennének ilyen következmények, és a jogszabályba végül is ez a koncepció nem került bele. Egy másik pont, ahol megpróbáltuk javítani a bizottság javaslatát, már az előző alkalommal is beszéltünk erről, a kompenzációhoz fűződő jog a nagysebességű vonatoknál, illetve hogyha késés, késnek ezek a vonatok. A bizottság az előző alkalommal azt mondta, hogy kicsit csorbítani kellene a kompenzációhoz fűződő jogot, de végül is a nagysebességű vonatoknál ez egy nagyon fontos elv, hogy ezek ne késsenek, hiszen azért megyünk ilyen vonattal, mert azt gondoljuk, hogy ez sokkal gyorsabb, mint a többi, és hogyha mégis jelentős a késés, akkor ezért kártérítésre kell, hogy jogot formáljon az utas bizottság sok jó javaslatot dolgozott ki a jegyekkel kapcsolatban, hogyha átszállással utazunk tovább. Itt van egy pár mm, külön javaslat, a jelentésemben, a, mivel a transzferenciát szeretném növelni. Egyrészt úgy gondolom, hogy kicsit még többet kellene tudni az árakról. Tehát ugyanolyan fontos, hogy ne legyen drágább az, hogyha egy alkalommal veszünk egyet egy honlapon az egész utazásra, mondjuk Brüsszel, Párizs, Párizs, Strasbourg, ezt Brüsszelből megveszük a vonatjegyet az egész útra, hogy akkor ez ne legyen drágább, mint a két külön jegyet vennénk az utas számára aki ezt a jegyet veszi, ez világos legyen, hogy ez akkor egy utazás, és hogyha mondjuk a Brüsszel-Párizsi vonat késik, akkor nem szabad az utast rossz, nehéz helyzetbe hozni a következő útszakasszal kapcsolatban, hogy akkor most kelljen venni egy új vonatjegyet, vagy e, valamilyen büntetést kapjon azért, mert Eh, az új eh, jegyet nem sikerült megvennie. Hogyha megnézzük azt, eh, hogy milyen jogokat formálhat az utas, hogyha ott vagyunk az állomáson, és egy hosszú utazás során esetleg a vonaton kell megvennünk a jegyet, mert az állomáson nem lehet jegyet venni, mert nincs mondjuk egy pénztár vagy nem, nincs ott ember, akkor természetesen információ, tájékoztatást kell adni az utasoknak, amennyiben problémák lépnek fel. Van még néhány kérdésem és elgondolásom is, és majd módosító indítványokat fogok én is benyújtani. Ezeket majd megvitathatjuk. Hát attól függetlenül is, hogy a frakcióknak mi a véleménye, illetve az árnyék előadók um, majd milyen javaslatokat tesznek. Én azt gondolom, hogy a preambulumba felveszek egy javaslatot, egy ajánlást, miszerint az összes európai vonat kapcsolatot lehessen megtekinteni egy valamilyen formában. Erről nincs rendelkezés, kötelezően egy cikk sem sor erről, ezt a vasútársaságoktól lehetne ilyet kérni. Benyújtok egy módosító indítványt, hogy kicsit keményebben fogalmazzunk egyik-másik cikkben, mert hogyha jó tájékoztatást akarunk kapni, mint utasok, akkor rátekintés kell, hogy kapjunk arról, hogy egyetem milyen kapcsolódó vonatokra továbbutazási lehetőségek léteznek. És hát mondhatjuk részben azt, hogy ha az utasok ezt akarják, hát majd akkor a platformon saját maguk tájékozódjanak, erről nincs jogszabály. Egy másik csoport azt gondolja, hogy ez még nagyon hosszú időig tart, amíg a nemzetközi vasúti kapcsolatokat úgy javítjuk, hogy az összes régióval kapcsolatos információt rendel, az utasok rendelkezésére tudjunk bocsájtani. Mi el kell döntenünk, hogy akarunk erről jogszabályt, vagy sem. Én majd több javaslatot is benyújtok. Egy másik dolog, ami utasokat képviselő szervezetektől érkezett, a high speed, a nagysebességű vonatok definíciójával függ össze. A kompenzációt, a kártérítést milyen típusú, tehát eh, valóban csak a high-speed vonatokra, nagysebességű vonatokra eh, kell korlátozni, vagy pedig az összes eh, távolsági vonat ez alá tartozzon. ezzel kapcsolatban is lesznek javaslatok. És hát persze örülnék, ha további észrevételeknek. Like to give the floor to the shadow rapporteurs for the EPP. It's uh... Népárti árnyékjelentéstevőnek adom meg a szót, Róza Tunnak, nem tudom, hogy őt kihelyettesíti. Rosa úr, Köszönöm, elnök asszony. Tóna asszony nem tudott eljönni mai ülésre sajnos. Elnézését kéri. Nem vasútkésése miatt volt, van ez így. Én helyettesítem őt, és felolvasnám a jegyzetet. Olaszony úgy gondolja, hogy a véleményt, amit De Jong úr készített, megfelelő egyensúlyt teremt, és hasonló az ő álláspontjához. Ez a fogyatékkal élők jogainak erősítésére is vonatkozik, illetve a csökkentett mobilitással bírók jogaira. És Tuna egyetért azzal, hogy a három órás um, időszak a segítségnyújtáshoz nagyon fontos. Tudna szóval teljes mértékben támogatni tudja az IMCO jelentés tevőjének állásfoglását, mely a diszkriminációt tiltja minden formájában, ötös cikk, illetve erőteljes a nyelvezetet használ az utasok jogairól, ez a hatos célja kerékpárszállítással kapcsolatban, ami a kompenzációs összegeket illeti a késéssel kapcsolatban, a 30 perces késés, még akkor is, hogyha ez nagysebességű vonatokra dolgozik, tehát túl ambíciózus, a 20%-os kompenzáció az egy órán túl terjedő késésekre nagyon fontos eszköz lehet. Nagyon fontos a, ké, a jegyek ügyét megvizsgálni. Nem elég az, hogy a vasúti társaságokat arra bátorítjuk, hogy adjanak ki hogy átszállásos jegyet adjanak ki. Tún asszony úgy érzi, hogy az adatokhoz való hozzáférés szükséges, a piaci hozzáférés, ez nem engedhetünk meg egy olyan helyzetet, amikor egy gazdasági szereplő nem ad meg információkat más versenytársak felé az utasokról, illetve a független online platformok. A vasúti utasok fontos, hogy bárhol meg tudják vásárolni jegyeiket, azért, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz a piacon. Tóna asszony hamarosan benyújtja majd módosítóit, és várja az együttműködést De Jong úrral, illetve az összes többi árnyékjelentéstevővel. Lucy Anderson, az SZND képviselőben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm De Jong úr jelentését, és el kell mondjam azt, hogy az imkos kollégák is pozitívan viszonyulnak mindehez a szocialisták körében. Azt gondolom, hogy az európai polgárok számára meghatározó ez a téma, hiszen a, az utasok jogai a vasúton probléma nagyon sok ország számára, és az Európai Parlament nem múlik az, hogy most helyre tegye ezt a kérdést. Szeretnék néhány pontra kitérni. A force majeure eh, záradékot illeti bizottság részéről én úgy értem, hogy az érvelés, a force measure bevezetéséhez nem létezik, nem ugyanaz a helyzet, mint a légiközlekedésben számosok miatt, és egyrészt azért, mert nagyon sok esetben az Európai Uniós tagországokban mindenütt a vasúti társaságok nagyon sok um, támogatást kapnak, állami támogatást és közszolgáltatást kell, hogy nyújtsanak. Ami az árakat illeti, ez nem takarítaná meg túl sokat a vasúti társaságok számára, és nagyon sok jogi bizonytalanságot teremtenem. Ami a légi közlekedést illeti, azt gondolom, hogy nagyon sok ügy került az Európai Bíróság elé, amelyeket el lehetett volna kerülni. Remélem, hogy az IMCO tartja majd a jelentéstevő álláspontját ebben a kérdésben. És egy második nagyon fontos kérdés a kivételek kialakítására vonatkozik. El kell mondjam azt, hogy a tagországoknak sok idejük volt arra, hogy eh, ezt a kérdést helyre tegyék, illetve nagyon sok eh, beruházás történt a közlekedési infrastruktúrába az egész Európai Unióban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kivételeket eh, most meg lehessen szüntetni, legalábbis nagyobb részt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Végül pedig elnök asszony felhívnám a figyelmet arra, hogy ami az időkeretet illeti, nagyon oda kell figyelnünk, sok az aggály a dokumentummal kapcsolatban. Sajnos az Európai uh, Utasok Szövetsége nem reagált túl pozitíven a jelenlegi folyó vitákra, és felénk néznek, annak érdekében, hogy találjunk meg egy jobb egyensúlyt. Az időkeret nagyon szűkös, és a tranban más anyagok kapcsán is volt probléma. Kifutattunk az időből, és a közlekedési jelentésről azelőtt szavaztunk, mielőtt a, a környezetvédelmi vagy ö, fogyasztói szakbizottság megfelelően taglalta volna a kérdést. Én ez akarom, ezt feltétlenül el szeretném kerülni. Tudom, hogy le akarjuk zárni ezt az anyagot, triológusra kérdést, mi el vagyunk tökélve ezen célok érdekében. Nagyon fontos, hogy Trump elnökével szoros kapcsolatban maradnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a tanácsot is. Az egyszer képviselőben Surik úr az tevő, de arra kért meg, hogy én olvassam fel a nevében a hozzászólását. Surik úr elnézést kért, amiatt, hogy nem tud már itt lenni az ülésen, úgy érzi, hogy eh, a jelentéstevő sok módosítója nagyban segíti a munkát, támogatja a 19-es módosítót, amely az előzetes értesítési eljárást, illeti a fogyatékkal élők esetében a 48 óra helyett 3 órára kellett csökkenteni a segítségnyújtási időszakot. Úgy érzi, hogy a 3 órás értesítési időszak elégséges a vasúti társaságok számára is, <clears throat> néha rövidebb értesítési időszakot kérnek, mint ahogy ez a módosítókban áll, a 21-es és a 29-es módosítókat támogatja. Ennek célja a hármas függelékből bizonyos elemek törlése. Néha kevesebb több úgy érzi, hogy a vasúti társaságok megfelelő tudással rendelkeznek arról, hogy ügyfeleiknek mely típusú információ segít, és mi az, ami egyszerűen csak spam. A fogyasztói információs anyagot kevesen olvassák el, hogyha ez 10 oldal terjedelmű. Örülne az ellátási kínálati oldal javítását a gyors nyomtávú vasutak esetében ezt a jogalkotónak kell megállapítania, ő a 16-os módosítót nem támogatja. Meg van győződve arról, hogy a legfontosabb intézkedés a vasúti szolgáltatások minőségjavítása érdekében nagyon fontos a magánverseny felé megnyitni ezt a piaci ágat. Az európai vasutakat eh, néhány hatalmas eh, állami gazdasági szereplő tart a kezében, a kevesebb versenyhelyzet azonban azt jelenti, hogy a minőség is alacsonyabb szinten mozog. Éppen ezért szükségesnek tartjuk azt, hogy a nyitott adat elvét alkalmazzuk, ahogy erre a hármas módosító is kitér, a jelentéstevő jobban örült volna annak, hogyha szigorúbbak vagyunk, illetve az megosztást jobban előtérbe helyezzük a 9-es cikk 2 bekezdése ért, ért, értelmében. Nagyon fontos, hogy a jegyértékesítője teljes körű információt nyújtson az ügyfél felé, nekik ezt pedig a vasúti társaságtól kell beszerezniük. Az adatmegosztás a gazdasági szereplők között nagyon fontos, hiszen nagyon gyakran állampolgári adókból fizetik a vasúti társaságokat, és a adatcsere technikai szempontból meg áll. Az átszállási jegyeknél a magánversenytársakkal kell felvenni a helysenyt, nagyon fontos a fogyasztói garancia kialakítása a két típusú jegynél és az ugyanolyan jegynél ugyanarra az útra. A 15-ös tá- módosító támogatja, és úgy érzi, hogy ez egy pozitív lépés a megfelelő irányba. A külön jegyek ugyanarra az útra az átszállásos jegyek, azt jelenti, hogy ezek különböző típusú szerződések lennének a fogyasztó szempontjából, mind a két típusú jegy fórum egymásnak megfelelne. Az utasok kényelme nem változna emiatt. A nagy közbeszerzők fontosan konkuráljanak a magángazdasági szereplőkkel, a külön jegyek kérdése és az egyszeresi jegyek eh, kérdése, illetve ez a probléma megszűnne. Nagyon fontos a kombinált jegy definíciója, ez azt jelenti, hogy amikor egy jegy különböző részjegyekből áll össze, a hármas eh, cikkely erre kitér az általásos jegyekre. Tíz évvel ezelőtt, amikor az első verziót bevezettek, akkor csak kialakulóban volt a európai vasúti piac, és az összes tagországban a különböző jegyek kiállítása eh, még mindig napi renden van, annak idején ennek megoldása nem volt lehetséges. Ma a nyitott adat el, illetve a különböző eh, valós jegyeknek a kiosztása a gazdasági szereplők között a versenyhelyzetet erősítheti, illetve javíthatja az utasok komfortját. Meg szeretné ragadni az alkalmat eh, az európai fogyasztók érdekében. De ezt szerettem volna mondani a kolléganő az ALDI képviseletében. Matthias van Meltennek adok szót. Jó. Köszönöm szépen. Denis de Jungnak, az előadónak szeretném megköszönni a jelentést. Ugye a TRAN nem foglalkozik annyira a fogyasztók érzekeivel. Lucy Anderson, a TRAN előadója sajnos bizonyos mm, részeket úgy fogalmazott meg, hogy az rossz a fogyasztóknak. Ez a szakbizottság itt, a miénk most a utast helyezi a középpontba, kevesebb bürokrácia, nagyobb védelem az utasok jogai számára. Három kérdéssel szeretnék foglalkozni, a force majeure, a viszmajor kérdése, azután az, hogy hogyan lehet a késések ezelén kezelni a kompenzáció kérdését. Egyetértek a raportőrrel, hogy vegyük ki a viszmajor záradékot, ugyanígy kell eljárni, mint a légiforgalom esetében. Egy kivételre, egy majorra vonatkozó záradék csak az egyértelműséget teszi lehetetlené, tehát vegyük ki a major záradékot a szövegből, a hatás vizsgálatból. Egyébként az is kiderült, hogy ezzel nem igazán érnek el megtakarítást a vasúti társaságok. Mi legyen a csökkent mobilitású utasok segítésével? Most látjuk, hogy az állomásokon minden biztos, hogy a fogyatékosság vagy mozgáskorlátozottak számára megfelelő kényelmes hozzáférést kell biztosítani, és a lehetőséget, hogy segítséget kérjenek az állomáson a vonatba történő felszállásra. Itt is a 48 órából 3 óra lett, itt, hogyha megnézzük a saját országunkat, mondjuk Hollandiát, ott egy óra ez az időtartam, tehát tényleg erőfeszítéseket kell tennünk. És szerintem még a két óra is túl hosszú, de hát Európában azért vannak különleges körülmények, nem minden országban ugyanaz a helyzet, és egyetértek a raportőrrel, hogy itt a három óra az elfogadható. A kompenzáció kérdése késés esetén, nos itt megfelelő egyensúlyt kell teremteni, egyrészt a fogyasztók jogai, másrészt pedig a vasúti társaságok költségei között. Itt a késéseket persze vissza kell szorítani, vagy optimális esetben meg is kell akadályozni. Első lépés a bizottság javaslatában egy, egyfajta vita rendezés, és nem tudom, hogy erre szükség van-e. Nagyon konkrétan csak a high speed, vagy a nagysebességű vonatoknál van erre szükség, a definíció szerint ezek a 200 km per óránál gyorsabb vonatok. Nem tudom, hogy kell -e itt különbséget tenni. A raportőr is feltette ezt a kérdést, vannak kételjeink nem igen, le, meg lehet győzni, nem tudom, hogy ezt a kényes egyensúlyt hogyan tudjuk a legjobban megteremteni úgy, hogy a vasúti társaságok támogatását is megnyerjük. Végül az utolsó, ahol nincs eltérő a véleményem, mint a raportőré vagy az ECR árnyék előadójáé, a hármas melléklethez kapcsolódik. Itt nem tudom a bizottság eredeti javaslatát, hogy tényleg törölni kellene-e. Szerintem jobb a, a bizottság javaslatát felveszük, hiszen itt arra van szó, hogy milyen információra tarthatnak az utasok igényt, de hát majd a 21-től 29-ig tartó raportőri módosítókról még majd tárgyalni fogunk. Itt nagyon fontos, hogy a TRAN és a TRAN előadója számára egy egyértelmű üzenetet fogalmazzunk meg, 53 plusz jegyében, és még egyszer a fogyasztó, azaz az utas kell, hogy figyelmünk középpontában váljon. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Um, I would like to also thank the rapporteur. We agree with Egyetértünk az általános irányjal, és sokkal fogyasztó barátabb, mint amit a Tranban láttunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, <clears throat> hogy ez a, a bizottság fontos szerepet játszik az anyagban. Számos ponton egy kicsit eh, messzebbre mennénk a jelentéstevőhöz képest, teljes mértékben egyetértünk a force majeure kivétel törlésével, ennek nincsen értelme, a vasúti kontextusban, mindannyian ismerünk példákat arra, amikor a vonat leállt, azért, mert meglepő módon januárban havazik, és nem ugyanaz, mint amikor egy repülőgép tényleges biztonsági ügyekkel küzdik rossz időben például. Ami az átszállásos jegyeket illeti, ezt mi kötelező érvényűvé tennénk, egyrészt értékesítenénk mindezt, másrészt pedig nagyon fontos, hogy az összes vasúti társaság együttműködjön az adatok cseréjében, az adatokhoz való hozzáférésben, ami az európai platformot illeti, amelyre a jelentéstevő tett javaslatot. Azt gondolom, hogy ezáltal biztosíthatjuk azt, hogy a fogyasztók számára létezik egy egyörökos megoldás, és mi biztosítani szeretnénk azt, hogy mindaz, ami szükséges a folyamathoz, létezik -e például az interoperabilitás is. A sötszeres kompenzációval kapcsolatos aggályokat elmondták a kollégák, fontos, hogy ezt a szabályozást kiterjesszük az összes vonatra, az értesítési időszak rövidítését üdvözöljük a fogyatékkal élők számára, emlékeztetnék arra, hogy az egyenlő bánásmód elve, ez alapvető jogot érint, és vannak példák arra, amikor lehetséges az, hogy a vasúton dolgozók jól képzettek, a Hollandia helyzetét ezt megvizsgálnánk egy évig, vagy átmeneti időszaki. Nagyon fontos, hogy a, az oktatás a tréning működjön, és a kötelezettségünket is feltétlenül figyelembe szeretnénk venni, és fontos, hogy az utasok is ugyanolyan joggal bírnak, mint bárki mások. Ami a panaszok kezelését éleszi a nemzeti megvalósító hatóságok részéről, nem látjuk szükségét annak, hogy a bonyolult esetekre kibővítsük ezt a folyamatot, hiszen a fogyasztók szempontjából már így is elég nagy a részvételi szám, és fontos, hogy a gazdasági szereplők minél inkább vegyenek részt az alternatív um, probléma a megoldásban, a vita megoldásban az IMCO, a fogyasztók érdekeit helyezi előtérbe, az interoperabilitás érdekeit, a határokon átnyúló együttműködést, és itt nem arról van szó, hogy csak az utasok számára jó minden, hanem a környezet számára is. Éppen ezért üdvözöljük ezt az általános megközelítést, és remélem, tovább tudjuk majd erősíteni a jelentést. Köszönöm szépen, Svábul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csatlakozni szeretnénk a jelentéstevő köszönetével. Nagyon fontos, hogy a CIMCO állásfoglalásában egyértelművé tegyük azt, hogy számos olyan szabály amelyek a belföldi, külföldi légitársaságok esetében is a határokon, határon nyúló területeknél nagyon nehéz a közlekedési szolgáltatások nagy részét igénybe venni, azért, mert a határokon lehetőség van, illetve a vendégországokból érkezők nem tudják minden jogukat érvényesíteni. Éppen ezért a határokon átnyúló eh, vasúti szolgáltatásokra helyezzük a eh, figyelmet most, Tehát itt arról van szó, nyelvileg is minden egységes legyen az egyes rendeletek esetében, és azt gondolom, hogy a bizottság javaslata jó, valamint a belső piaci szakbizottság véleménye is. Köszönöm szépen, Westfeld asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, én is jónak találom a jelentést, ami szakbizottságunkat rán itt javításra szorul mindenki. Egy pontra utalnék, de mondom előzetesen, hogy néha a szakmai tapasztalat óriási szerepet tölt be a politika munkában is, én magam 25 évig dolgoztam szellemi és fizikailag fogyatékkal élőkkel. Az emberek, akik korlátozott mozgásúak, és nem tudnak részt venni a tényleges éve, év, években, és jónak találom azt, hogy a mi jelentésünkben, de Jung jelentésében három órára csökkentették ezt az értesítési időt. Én egy um, érdekes kérdést tennék fel. Hát um, mindenki számára hátrányos helyzet az, hogyha a másik ember segítségére szorul. Préda kolléganő erre már kitért. Ez azt jelenti, hogy az emberek minden embernek ugyanolyan jogú hozzáférés kell biztosítani a közlekedési eszközökhez. Ez nem azt jelenteni, hogy fogyatékkal élők könnyítést kapnak. Mindannyian idősebbekké válunk, szerencsére, és örülünk annak, hogy ha még tudunk közlekedési eszközt is igénybe venni családok, gyermekekkel, és az akadálymentesség azt mutatná, hogy a vasútállomásokat át kell alakítani, és fontos, hogy minden területen nyitottabb legyen a hozzáférés. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a három óra az lenne, rendben, viszont a kiegészítést meg kell tenni. Németországban létezik ez a projekt, mivel a szabályozás nagyon fontos, hogy a teljes területet lefegye Európában. Köszönöm szépen az aggály, amit ön felvetett, az Európai Hozzáférési Aktusnak is egy kulcspontja. Erről triológusban egyeztetünk éppen. Mielőtt megadom a szót a jelentéstevőnek, az Európai Bizottság kap szót. Kotház úr és a DJ Move-ot képviseli. Um, köszönöm, elnök asszony. Annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönjük eh, a nagy támogatást, amit a javaslatunk kapott. Ez kiderül a véleményből is, és a képviselők itt a teremben is eh, ezt elmondták. Néhány pontra szeretnék koncentrálni, amelyek kapcsolatban megkérdőjelezték a mi eh, megközelítésünket. Az első, a kilencedik cikk a platform kérdése. Ön azt mondta, hogy messzebb szeretne menni. Ebben az összefüggésben szeretnék rámutatni arra, hogy van egy delegált eh, jogi eh, aktusunk eh, a multimodális közlekedésről. Ez egy delegált jogi aktus, amiben kitértünk arra, hogy mi lenne egy ilyen multimodális útvonatervezésnek tervezésnek az informatikai alapja. És hogyha megnézi ezt a szöveget, akkor látja, hogy egy koherens megközelítésünk van ezzel kapcsolatban. Ami a késéseket illeti a nagysebességű vonatoknál, hát ezzel nem foglalkoztunk, de hogyha úgy gondolja, hogy jobban különbséget kell tenni, differenciálni, akkor mm, ezt meg lehet tenni. Mi úgy gondoltuk, hogy jelen pillanatban mind a 28 tagállamban elég más a helyzet, és ezért nem foglalkoztunk ezzel jelenleg. Ami a Viszmajor kérdését illeti, ugye az indoklás ennek eh, az Európai Bíróság eh, döntése volt, ugye mind a négy módozat eh, számára egységességet kért a bíróság, de hát igen, igaza van, a légiforgalom azért nem ugyanaz, mint a vasúti közlekedés. A mi viszmajor záradékunk éppen ezért nagyon szűken értelmezendő, ezért az Európai Bíróság döntésének az értelmezésével ugye nem akartunk ugyanolyan problémát, mint a légi közlekedésben, amivel küzdünk. Azt is látja, hogy a kivételek eh, csökkentését javasoltuk, egy külön jelentést készítettünk a kivételekről. Eh, kiderült, hogy az eh, utasjogokat nagyon különböző módon érvényesítik a tagállamok, és az utasok számára a védelmet ez nem biztosítja mindenütt az EU-ban. De nagyon fontos és üdvözlendő számunkra az ön támogatása. A csökkentett mozgásképességi vagy féltékkal élő emberekkel kapcsolatban is köszönöm a támogatását. Különösen miután látom, hogy az előadó nem javasolt semmilyen módosítást a képzésre vonatkozó javaslatunkhoz. A képzés nem kívül fontos, különösen az új munkatársak számára, és nem lehet ezt a kérdést korlátozni azokra a munkatársakra, akik közvetlenül is a mozgáskorlátozottakkal vagy fogyatékkal élőkkel foglalkoznak. Ez nagyon fontos. Átszállásos jegyek. Itt mi azt javasoltuk, hogy legyen egy fallback állás, vagy egy B-terv, hogy mit kap az utas, vagy legalábbis tudnia kell, hogy ez egy eh, egy útra szóló jegy, eh, vagy egy több útra szóló kombinált jegy. Mi azt eh, javasoltuk, hogy legalábbis az utasnak legyen választási lehetősége. Még további vitákra van szükség, tekintettel a jelenlegi piaci helyzetre, Úgyhogy azt gondolom valóban ezzel a cikkel kapcsolatban még további tárgyalásokra van szükség mind a két oldalon a jogalkotási eljárás során. Az alternatív vitarendezés kötelezővé tételéről szólva, a Digi Justice-nál dolgozó kollégák eh, kidolgozták a saját ADR javaslatukat az online platformokról, és eh, nemzeti eh, szervezetekkel is konzultáltunk. Nagyon eltérő a helyzet, és még negatív hatása is lehet annak, hogyha kötelezővé tesszük ezt az alternatív vitarendezést. Elég eh, rugalmasak a keretek az ADR szabályban, illetve az ODR rendelkezésben, tehát az online, illetve az alternatív vitarendezési jogszabályokban, de a tagállamokban eltérő a helyzet, és ezért lenne negatív hatás lenne, hogyha ezt mindenki számára kötelezővé tennénk. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a szót. Köszönöm ezt a pontosítást, és akkor az utolsó szó Deris de Jong urat az előadót illeti. Köszönöm, elnök asszony! Azt hiszem, elég rövid lehetek. Örülök eh, a kollégák eh, reagálásának. Ez azt igazolta, hogy jó irányba megy a munkám. Eh, szeretném mindenképpen továbbítani tovább vinni azt a munkát, hogy mi itt az IMCO-nál nyomon követjük, amit a többi szakbizottság végez, és a teológus munkájához mi is hozzájárulunk a véleményünkkel. Ez különösen fontos az utasjogok területén. Ami az időtáblázatot illeti, amiről Lucy Anderson is beszélt, nem tudom, hogy majd hogy lesz a szavazás ezekről, hiszen a módosítókban látom, hogy a közlekedési szakbizottság ezt hogyan látja. Számunkra fontos az, hogy a TRAN szakbizottságban amikor meg, lesz a szavazás, akkor elég nagy figyelmet kapjanak az utasjogok. A kollégák néhány ponttal kapcsolatban eltérő véleményen vannak, mint amit én a véleményben megfogalmaztam. Hát vannak olyan pontok, ahol én is azt gondoltam, hogy saját magam is módosítókat nyújtok be, például ilyen a, a, a through ticket, a, az átszállásos jegy, hogy lehessen pontosan látni, hogy milyen eh, kínálat van eh, különböző szakaszokon. Igen, én is szeretnék itt még több mindent, ezért ehhez a ponthoz módosítókat nyújtok be, és kompromisszumokat kell majd megalkotnunk. Érdekes gondolat, itt a erről nem beszéltem a bevezetőmben, a mozgáskorlátozatokkal kapcsolatban. Ugye mindig vita van, vitázni kell a fogyatékkal élők érdekképviseletei szervezeteivel, itt tulajdonképpen ez olyan szabályok, amik mindenekre, mindenkire kell, hogy vonatkozzon, hogy nem szabad, hogy kivételt jelentsenek a mozgáskorlátozottak, ahogyan ezt itt is elmondták. Azt hiszem, hogy megnézhetjük, hogy itt milyen fogal- megfogalmazással képzelhető. De ezen a területen értékes a bizottság javaslata, és ezt mindenképpen meg kell őriznünk. Azt hiszem, hogy most ennyit. Az egyetlen igazi véleménykülönbség, ami a bizottságtól érkező információ áramlás kérdése. Itt Ugye vannak olyan szervezetek, akik azt mondják, hogy igen, tudunk információt adni, és a bizottságtól mindig is lehet konkrét információkat kérni bizonyos pontokkal kapcsolatban, de hogy a egész sok mindenre azt mondják, hogy egyszerűen nem állnak rendelkezésre adatok, hát ez egy kicsit messzire megy a bizottság, és ezen változtatni kellene. Köszönöm szépen. A módosított benyitásának határideje április 11-e déli 12 óra. És szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy ez itt egy rikaszt eljárás, ami azt jelenti, hogy a módosító indítványokat csak akkor lehet benyújtani, hogyha ezek a javaslatnak ahhoz a, arra a részére vonatkoznak, amely jelentős változásokon megy keresztül, tehát ezek a szürkével jelölt részek a joganyagban és a javaslat többi rész, jogalkotási javaslat többi részéhez csak akkor lehet benyújtani, hogyha ezek valami módon szorosan kapcsolódnak a szürkével kiemelt részekhez. És ezzel szeretném lezárni a délelőtti ülésszakot. Mindenkinek köszönöm, hogy itt voltak, Lennek asszony a tolmácsok munkáját, és kedvesen megköszöni, és fél háromkor találkozunk. Jó étvágyat!